Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm Önöket! El is kezdjük a mai ülésünket. Először is szeretném az elnöki közleményeket megtenni. koordinátorok ülésén nem tudtuk lezárni a munkánkat, nem tudtunk mindent megbeszélni, mert egyszerűen kevés volt az idő, de egy sor javaslatot megtárgyaltunk ami a 2016-os évet illeti, hogy legyen a tehermegosztás, a munkamegosztás, a jelentések elosztása ebben a szakbizottságban. Megkérdezhetik tehát a saját koordinátoraikat a született döntésekről, de nyilván ezeket nyomon fogjuk követni, napirenden fogjuk tartani, hiszen minden egyes döntést nem tudtunk még meghozni. Menjünk tovább a következő napirendi pontunkkal. 2016-os évi naptárunk, illetve a különböző ülések időpontjai. Igazából ezek megvannak az önök dokumentumaiban, úgyhogy ha nincs erre vonatkozóan kérdés, akkor én azt mondom, hogy abból indulhatunk ki, hogy ez lesz az ütemezés, és ezzel egyet érteni. És ha egyet tudnak érteni, és úgy tűnik, hogy tényleg nincsen kérdés, akkor ezt akár elfogadottnak is tekinthetjük, hogy, hogy akár kezdhetjük is a szavazást. Ugye az első a General Budget, nem tudom, hogy látják-e, első mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a költségvetésre vonatkozó javaslatát. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Második része mellette ellenvetések, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük. Tehát a második rész, második módosító, második része, és megnyitottam a szavazást. elutasítottuk. Tehát a második módosító második részét el, elutasítottuk. Hármas módosító, itt is részenként szavazunk. Első rész, ki támogatja? Ellenvetések. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész, mellette? Ellene ki szavaz? Tartózkodás. Elfogadtuk. De kérik itt az ellenőrzést, úgyhogy akkor elektronikusan nézzük meg még egyszer a hármas módosító második részét. Megnyitottam a szavazást. Zártam. Elfogadtuk. 21 hat ellenében, és egy tartózkodás mellett. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, Hát nem volt teljesen világos, úgyhogy ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitottam a szavazást, lehet szavazni, tessék. Lezártam a szavazást. És elutasítva. Megyünk tovább a hatos módosítóval, két részben. Első rész, ki támogatja? Elnézés, javítja magát az elnök. Ötös következik először, ötös mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a hatos, két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene kiszavaz, tartózkodók, ellenőrizzük elektronikusan. Tehát második részt, hatos módosító második része, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. Megyünk tovább a hetessel, mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Nyolcas, két részben, első rész mellette, kiszavaz. Ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kilences módosító ki támogatja ezt, ellene kiszavaz, tartózkodók, elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Most a végszavazás következik. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk 23 igen, 5 nem szavazattal. Pasamos al siguiente. Most pedig átérünk a következő jelentésre. Urtasun úr jelentésről van szó az európai szemeszterrel kapcsolatosan. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterrel 2015-ös prioritások egyes bekezdés elutasítottuk. Ellenőrizzük le a szavazást. Megnyitom a szavazást a 19-es módosítóról. Lezárom a szavazást. elutasítva. Nincs meg a szavazókártya, úgy tűnik itt mindenkinek. Tehát én ellene szavaztam, de nincs meg a szavazókártyám. 20-as módosító következik, kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan. Azt hiszem, hogy egyértelmű volt, de megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 13-an mellette, 15-en ellene, egy tartózkodással elutasítva. 21-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22-es módosító mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le elektronikusan a 22-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nem? Önök nem úgy látják? Nem, pont fordítva van. Még van egy képviselő, akinek nincs itt a szavazókártyája. Tehát elutasítottuk, 14-14 volt. Huszonhármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva a hármas kompromisszum. 30-as módosító két részben az első részre szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellett, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük le a második részt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 31-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 33-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 34-es és 35-ös megegyeznek, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük le elektronikusan, 34-es és 35-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harminchatos módosító mellett ellen ellenőrizzük le a 36-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es következik mellett. Ellen. ellenőrizzük le. Igen, nem volt világos, tehát megnyitom a 40-es módosítóról a szavazást. Lezárom a szavazást. Lehet, hogy van valamelyik frakció, amely megváltoztatta a véleményét, nem látom teljesen. 41 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Negyvenhetes módosító mellett ellen, tartózkodás, ellenőrizzük le ellen, elektronikusan a 47-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. A 48-as módosító következik mellett, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük le a 48-as módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 49-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 50-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 51-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 52-es két részben első részre szavazunk mellett ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 53-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadva 55-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. 57-es kettő részben első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. 58-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 59 mellett ellen tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a kettes kompromisszumot. Megnyitottam a szavazást, lezártam, elutasítva a kettes kompromisszum. Hármas módosító mellett, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük le a hármas módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Négyes módosító. Nem, elnézést kérek, mondja az elnök, mivel a hármast elfogadtuk, okafogyottá válik a négyes, a nyolcas következik, mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. Kilences, mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva. Tízes, két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, Tizenegyes mellett, ellen, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 11-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 13-as két részben az első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen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 elutasítva, hát mindenképpen elutasítottuk. Elutasítva. Azt mondják, hogy a 15-ös módosítóról nem szavaztattam, akkor térjünk vissza a 15-ösre. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most a végső szavazás következik a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 21 szavazattal mellette, egy tartózkodással 6 szavazat ellene. Hát ez így tökéletes. Pasamos a la votación del... Eh, Most pedig átérünk a következő pontra, a gender mainstreamingre, nevezetesen a Európai Unió enzen belül betöltött szerepe. Én azt javaslom, hogy blokkban szavazzunk, ha egyet nem, nem értenek együtt, rendben, akkor az egyes módosító következik, mellett ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, ötös mellett ellen tartózkodás elfogadva, hatos mellett ellen tartózkodás elfogadva, hetes mellett ellen tartózkodás elfogadva. que pasar a votar la most pedig van egy szobeli kérdés a 12-es napirendi pont, a korábbi DAFNE programok céljai, hogyan folytatódnak az új jogok, ezzel kapcsolatosan tehát mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Continuamos. Lezárhatjuk a szavazást.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

en el, Kedves kollégák, haladjunk tovább a napirenden. 11 órára írtuk ki a nemek közti egyenlőségről szóló meghallgatást. Van ezzel kapcsolatban egy jelentésünk, és a jelentéstevő még nincs itt, ő valószínűleg csak 11-kor érkezik, ezért felfüggesztem az ülés 11 óráig, addig mindenki kávézhat egyet. Azt kérném azonban mindenkitől, hogy 11-kor pontosan legyen itt, és akkor megkezdjük a mini meghallgatást. No, lo hablas perfecto.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

Buenos días. Eh. Jó napot kívánok minden kedves kollégának, illetve hát újra jó napot kívánok, mert ma azért már dolgoztunk egy kicsit. Újra megnyitom az ülést, és akkor megkezdjük a meghallgatást a nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban címmel. Köszönöm. <laughs> como saben al inicio de esta legislatura hemos eh, Kedves kollégák, a mandátum elején úgy döntöttünk, hogy meghallgatásokat fogunk tartani ebben a fél évben, és ezeket a meghallgatásokat saját kezdeményezésű vélemények fogják követni. A mai nap is erre az egyik példa, a kollégánk Terry Reintke készítette el ezt a saját kezdeményezésű szöveget a nemek közötti egyenlőségről a digitális korban. Természetesen az előadónak is szót fogok adni, és a meghallgatásra meghívott vendégelőadókat is meg fogjuk hallgatni. Három meghívottunk van, és biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznosan hozzá fognak járulni a mai munkákhoz. Már előre is köszönöm a három meghívott előadónak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és itt vannak a mai napon. Mindenki 10 percben beszélhet majd, kérném, hogy tartsák magukat az előírt hozzászólási időhöz, mert csak ez garantálja azt, hogy utána kérdéseket is lehessen föltenni. Julia Schramnak adom meg elsőként a szót, aki internet aktivista és blogger. Már is megadom neki a szót, 10 percben beszélhet, parancsoljon. Remélem, hogy megjelenik a prezentációm majd a kivetítőn. Igen, megjelent, rendben van. Tehát hello, jó napot kívánok mindenkinek! So, hi, um, I'm Julia Schramm. I... Tehát megkezdeném az előadómat, az előadásomat. Julia Schramm vagyok, író, politikai aktivista. Az Amadeo Antonio alapítványnál dolgozom, amely a demokratikus kultúrával foglalkozik, és az online gyűlöletbeszédről és nőgyűlöletről szól az előadásom. Eléggé egyértelmű már most a 2015-ös évben, hogy mi az, amire felhasználható az internet és a digitális lehetőségek a kommunikációban. És az is látható, hogy a politikai beszédeket régebben az intézményes média irányította, most viszont egyre jobban átterjed ez a digitális régióba, ahol a nők is nyilatkozhatnak, széleskörűen beszámolhatnak a tapasztalataikról, például a szexuális zaklatásról, amelynek áldozatai, ami mindenképpen pozitív fejlemény, de elindult az ellenoldal is, és a gyűlöletbeszéd és a nőgyűlölet egyre jobban megjelenik a szociális médiákban és a politikai beszédekben. A politikai beszédek most a közösségi médiák idejében teljesen átalakultak, és ahogy negatív célokra fel lehet használni ezeket, ugyanúgy természetesen pozitívan is ki lehet aktázni az új digitális lehetőségeket. A szexizmus és a nők jogai fontos részét képezik a digitális kommunikációnak. Ennek sok oka van, a nők általában többet használják a közösségi médiát, mint a férfiak. Nagyon komoly változás következett be ebben a tekintetben. Nagyon sok női platform van, az Instagramon például akár 80-90 százaléka is nő a felhasználóknak sok esetben olyan gondolatokat osztanak meg, amelyek például szexuális zaklatásról szólnak, és olyan gondolatok is megjelennek, amelyek sokszor nem illenek egy nőhöz, például az, hogy sajnálják vagy panaszkodnak az anyaságuk kapcsán. A szociális média nagyon sok esetben áthágja a tradicionális határokat, ezek a médiák egészen uh, furcsa módon működnek néha, és sajnos alkalmasak a szexizmus vagy az agresszió megnyilvánulására is. Összességében nagyon sok férfinak egyáltalán nem tetszik, ahogy a nők szervezeteket alkotnak, ahogy az interneten összefognak, és hogy a nők kinyilatkoztatják azt, hogy őket egyáltalán nem érdekli, hogy a férfiak hogyan vélekednek ezekről a női platformokról, vagy női uh, fórumokról. Nagyon sok nőgyűlölő vagy antifeminista csoport is megjelent az interneten, és ezek között vannak olyanok, amelyek rendkívül sikeresen működnek. A Gamergate például egy igen híres hírhet példája ennek. Körülbelül a Watergate ügyhöz tudnám ezt hasonlítani, ezért hívják Gamergate-nek. Egy fiatal nőről van szó, aki elkészített egy számítógépes játékot, ami az elnyomás ellen lép fel, és a volt élettársa azt a hírt kezdte terjeszteni róla, hogy lefeküdt az internetes újságírókkal azért, hogy pozitív véleményt jelentessenek meg a sajtóban az új általa kifejlesztett játékkal kapcsolatban. Most már folyamatosan jönnek a pro és kontra vélemények a Gamergate ügyben, és sajnos a szexizmus a számítógépes játékok közösségében sem ismeretlen. Több példát is szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy a nőgyűlölet hogyan jelenik meg. Ebből egy példa volt a Gamergate. Tehát itt van ez a fiatal hölgy, aki elkészítette ezt a számítógépes játékot, és a Wikipédián volt valaki, aki a születési adata mellé odaírta, hogy reméli, hogy 2014. októberében meghal ez a nő. Tehát oda tettek egy halálozási dátumot, és odaírták zárójelben, hogy remélem, vagy reméljük, we hope. A következő eset Kevin Dobson esete voltak olyan nők, akik megpróbálták általánosságban kiirtani a szexizmust a számítógépes játékokból, és ezek a nők folyamatos zaklatásnak vannak kitéve, olyan üzeneteket kapnak, hogy tudjuk, hol laksz, és oda van írva a lakcímük, és folyamatos fenyegetéseket kapnak, hogy megölik őket, megölik a szüleiket ezek olyan megjegyzések, amelyek elfogadhatóak, tehát ezek olyan megjegyzések, amik elfogadhatatlanok, és ezeknél sokkal veszélyesebbek is történnek. Most igazán durva példákat nem fogok mondani. Úgy gondolom, hogy ezek is elégségesek arra, hogy illusztráljam, hogy a nőgyűlölet hogyan jelenik meg az interneten, vagy az internetes játékok világában. Amikor a nők valamilyen fórumot elindítanak az interneten, akkor ezzel kapcsolatban rögtön megjelennek az ellen mozgalmak is, a szexuális zaklatás, a terror, de azt hiszem, hogy erről nagyon hosszan lehetne beszélni, de ezt nagyjából mindenki ismeri. A nők sokkal, sokkal többször áldozatai a gyűlöletbeszédnek, mint a férfiak, a színesbőrűek sokkal többet áldozatai ennek, mint a fehérek, és a homoszexuálisakat több támadás éri, mint a heteroszexuálisakat. Azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja, erről nem is kell többet beszélnünk. A gyűlöletbeszéd egyébként részben különböző, mint a zaklatás, a terror vagy a közfelháborodás, egy kicsit másképp működik. A mobbing, a zaklatás tulajdonképpen egy speciális kontextusban zajlik le, tehát hogy egy közösségben a közösség tagjai egy valaki ellen fordulnak, és őt zaklatják vagy terrorizálják, tehát a mobbing személyes, míg a gyűlöletbeszéd az általánosabb. A shitstorm, a közfelháborodás inkább német kontextusban jelent meg az elmúlt időben, igaz, hogy angol szó. Tehát az internetes zaklatás, a közfelháborodás és a gyűlöletbeszéd ugyanolyan komoly pszichés következményekkel járhat, mint maga egy szexuális erőszak. Mint ahogy az iménti esetben is említettem, sok esetben halálos fenyegetés vagy szexuális erőszakkal való fenyegetés jelenik meg, sok esetben az adataikat nyilvánosságra hozzák, ez a doxing, az adatok nyilvánosságra hozatala, bankszámlaszámot, lakcímet lopnak el emberektől, és hozzák ezeket nyilvánosságra. Aztán a bosszú pornó, ami azt jelenti, hogy az érintett fél, hozzájárulása nélkül mesztelen fényképeket jelentetnek meg az interneten, azért, hogy megalázzák őket, megszégyenítsék őket. Vannak koordinált támadások is, ezek ugye irányított támadások, és ezek nagyon keményen egy-egy nő ellen irányulnak, hogy az életüket ellehetetlenítsék, például politikai, aktivito, a politikai aktivistákat állítsanak le. És hát a mindennapi szexizmus is nap mint nap megjelenik az interneten. A gyűlöletbeszéd, a nőgyűlölet nagyon komoly problémát okoz az interneten, ez ellen fel kell lépni, de hogyan? Az ellenőrzés önmagában véve nem elégséges, mert nem az anonimitással van probléma. A gyűlöletbeszéd és a nőgyűlölet igen nagy méreteket öltött, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy egyszerűen megtehetik ezeket a megjegyzéseket, mert hogy úgysem fogja őket megbüntetni senki. Be kell vonnunk a civil társadalmat és a non-profit szférát is, a gyűlöletbeszéd elleni harcban, és inkább tanítással, párbeszéddel lehet megoldani a problémát, mint büntetéssel és tiltással amikor betiltanak egy ilyen honlapot, akkor rögtön másik kettő jelenik meg, amely még szörnyűbb módon lép fel. Tehát ez önmagában véve nem megoldás. Sok tagállamban elindult fragmentált fellépés, de ez önmagában véve nem volt elég hatékony. Nagyon fontos, hogy, hogy összefogjunk, és hogy megvizsgáljuk, hogy ideológiai alapúak ezek a gyűlöletbeszédet terjesztő honlapok, vagy, vagy pedig egyszerűen tudatlanságból, ignoranciából fakadnak megfelelő stratégiát kell kialakítanunk, hogy formailag is és tartalmilag is meg tudjuk állítani ezeket a honlapokat. Nagyon fontos az iskolai oktatás, hogy az iskolai oktatásban a sztereotípiákat ki tudjuk ölni, és ne legyenek olyan megkülönböztető politikák, amelyek esetleg a nőgyűlöletet és a gyűlöletbeszédet táplálják. További kezdeményezésre van szükségünk, és további pénzre van szükségünk, hogy megfelelőképpen fel tudjunk lépni a gyűlöletbeszéd és a nőgyűlölet ellen az interneten. Nem sokan dolgoznak egyelőre ilyen kezdeményezéseken. Vannak európai kezdeményezések, amelyek az iskolásokat és a tiniket célozták meg, ezeknek európai szinten kell működniük, mert csak így tudunk hatékonyan fellépni az online gyűlöletbeszéd és nőgyűlölet ellen. A rendőrség és az érintett intézmények nagyon sokszor azt mondják, hogy egyszerűen nincsen kapacitásuk ezekre a dolgokra odafigyelni, vagy pedig mindenkinek azt mondják, hogy ne használják az internetet, és akkor nem találkoznak ezekkel az információkkal. De hát 2015-ben hogy lehet azt mondani valakinek, hogy ne használja az internetet? Hát kemény harcot folytatunk, Köszönöm szépen, ez lenne a záró gondolatom, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseket. Muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm Sram asszonynak, köszönöm. Most pedig meghallgatjuk a Berzsé asszonyt, aki vállalkozó. Megadom a szót. Először is szeretnék önnek köszönetet mondani, elnök asszony, a lehetőségért, és szeretnék Konstanz Lögritnek is köszönetet mondani, hogy lehetőségem van itt lenni önökkel, mivel francia vagyok, francia nyelven fogom folytatni az előadásomat. Tehát franciául folytatom, Eh, itt az előadásomat a meghallgatáson. Az első dolog, amely számomra nagyon fontos akkor, amikor a nemek közötti egyenlőségről beszélünk, az az, hogy a legnagyobb harcot, amit még igenis le kell folytatnunk, az a területi harc a férfiak és a nők között ugyanis minden erre vezethető vissza. Egy területi harcról van szó, amelyet már részben megnyertek a nők. Ugye a köztereken nagyon fontos szerepet játszanak a nők, azonban még mindig jelentős a férfiak szerepe is. A nőket ugye általában olyan terekbe terelték be, amelyek hagyományos terek voltak megpróbálok egy kis humort is belevinni az előadásomba, tehát látjuk azt, hogy mi a helyzet itt a képeken is. Tehát a nőket sok nagyon hosszú ideig a háztartási térbe bent tartották. Ugye a férfiak a köztereken is részt vehettek, azonban a nők leginkább a háztartási terekben voltak jelen. Ugye nagyon sok kampányt látunk azzal kapcsolatosan, hogy egyre több a nő már mindenhol, a, ugye a közlekedésben is, a különböző kerületekben, a köztereken is egyre inkább ott vannak a nők is. A nők számára azonban hagyományosan nem volt lehetőség arra, hogy ezeken a köztereken is jelen legyenek. Ugye sok esetben például egész egyszerűen nem akarják, hogy a nő ott legyen a köztereken. Az utca, ugye, az egy nagyon fontos eszköze ennek a területi harcnak. Van egy újfajta harci jelenség a köztereken, és a web is ilyen. Számomra nagyon fontos a digitális tér, ahol kifejezhetik magukat a nők is, a szociális hálózatok, a fórumok, a blogok, tehát nem csak kifejezhetik magukat, hanem például a képzésben is részt vehetnek, az online képzésben is. Én azt hiszem, hogy a Cisco példája, a következő előadás példája majd ezt jól bemutatja, hogy a digitális tér mennyire innovatív, mennyire újító. Új lehetőségek vannak, a szociális kapcsolatokat, új struktúrákat alakíthatunk ki a szociális hálózatok révén. Tehát van a digitális tér, és vannak új gazdasági terek is. Azonban a sztereotípiák még mindig fenn ö, léteznek, fenn vannak, vannak területek, ahol már kevésbé, de vannak területek, ahol még igenis nagyon fennállnak. Meg kell nézni, hogy hol lehet fejleszteni a különböző tereket. Nem akarok a nehézségekről beszélni, ugyanis ezekről már önök is nagyon sokat tudnak. Ha megengedik, inkább a lehetőségekre szeretnék koncentrálni nem tudom, hogy látták-e a Newsweeknak ezt a borító lapját, a borítóját, amelyet nagyon sokan osztottak meg és kommentáltak is. A Silicon Valley-ben a nők ö, Öről beszélnek az adott cikkben, nevezetesen, hogy egyre több nő vesz részt a, a különböző lehetőségekben, azonban szexista kommentek is születtek a cikkel kapcsolatosan. Igen, ott van a digitális tér. A digitális tér szintjén is mm, ugye a, a lehetőség megvan a szexizmusra, arra, hogy hogyan is kezelik a nőket, például a jövedelem eltérések terén, és e, e, a különböző gazdasági tereken azt látjuk, hogy az a piramis egyre kisebbé válik, és egyre több nő vesz részt a fejlesztésben, például az online fejlesztésben, a digitális téren kb. 10%-a a fejlesztőknek már nő. Tehát a lehetőségek megvannak a web, a világháló szintjén. Számomra teljesen nyilvánvaló az, hogy a digitális terek nem vertikálisan, hanem horizontálisan struktúrált terek, és pozitív lehetőségeket nyújtanak a nők számára, hogy egyre inkább részt vegyenek hosszú távon is a különböző területeken, a hatalomban, a gazdaságban, a webnek, a világhálónak megvan a semlegessége, és inkább lehetővé teszi az egyenlőséget, mint más területek, más eszközök. De hogyan lehet megragadni ezeket a lehetőségeket? Hogyan lehet átalakítani az online lehetőségeket valóságos lehetőségekké. A nőknek mindenképpen fel kell venni a harcot a sztereotípiák ellen, mert azok még mindig fennállnak, léteznek. Egy harcot kell lefolytatnunk a nemek közötti sztereotípiák ellen azt is látjuk, hogy a digitális lehetőségek sokkal több nő számára nyújtanak újabb lehetőséget, például a gazdaságban is részt vesznek az online gazdaságban, az elektronikus gazdaságban, aztán tudják azt is, hogy vannak olyan területek, amelyekben például a férfiak dominálnak, és a nők nem igazán vesznek részt, tehát akkor fel kell lépni, harcot kell indítani, bizonyos kezdem, kezdeményezések már Franciaországban is léteznek, a Duchesse France és más vállalatok is amellett vannak, hogy a nők tudományos, technikai területen is vegyenek részt a digitális lehetőségekben. Nagyon sok új kezdeményezésről beszélhetünk. Ugye itt fel kell lépni, ahogy mondtam, egy harcot kell indítani, de az optimizmus az ott van minden mögött. Hogyha például megnézzük egy francia vállalatnak a nehézségeit, akkor azt látjuk, hogy vannak új kezdeményezések, viszont a nőket hagyják ki sok esetben a legfontosabb gazdasági lehetőségeből. Például az Uber, az U- vállalatnak a példája is ilyen, ugye a felléptek, harcoltak az Uber ellen, de ez egy nagyon jelentős példa, ha megnézzük, hogy például kik a gépkocsi vezetők az Uber keretén belül, akkor azt látjuk, hogy ezek nagyrészt férfiak. A nők nem vesznek ebben részt. Azok a lehetőségek azonban, amelyeket a digitális rendszer lehetővé tesz, sokkal jelentősebbek, sokkal gyorsabban beléphetnek a nők is a különböző digitális terekbe, olyan terekbe is, amelyek eddig zártak voltak számukra. Tehát mindennek az alapja persze az oktatás. Az ENSZ női szervezetének az igazgató nője az, az azt mondta, hogy ha nem segítjük a nőket, hogy hozzáférhessenek az új technológiákhoz, akkor igazából a 21. században nem tudunk megfelelő módon fejleszteni. A hagyományos területeken is hozzá kell segíteni a nőket már gyerekkorban ahhoz, hogy már kiskorukban az iskolában a digitális eszközök kezelését megtanulják, integrálni kell a nőket ezekbe az új helyzetekbe, hogy értsék, hogy miről is van szó a digitális világban. A már gyerekkorban kell segíteni a nőket, az oktatás szintjén, és itt elsősorban a nőket, azért, hogy megfelelő módon fejlesszük az országainkat, hogy a digitális technológiákat ismerjék, mert ez mindennek az előfeltétele, tehát nem szabad felületesnek tekinteni, játéknak tekinteni a digitális oktatást. Ez egy alapvető életbevágó dolog. Itt a digitális lehetőségek megnyitották a köztereket a nők számára is, és folyamatosan fel kell lépni a sztereotípiák ellen, fel kell lépni az oktatás, a nevelés érdekében mert ezeken a területeken nagyon gyorsan és nagyon látható módon lehet az egyenlőséget biztosítani és elérni a férfiak és a nők között. Köszönöm szépen! Muchas gracias, señora Berge. Köszönöm szépen, Verzsé asszony. És most következik az utolsó szakértőnk, Monik Morrow aki a Cisco-tól érkezett Svájcból. Nagyon szépen köszönöm. Én nem hoztam diákat, úgyhogy hallgassanak engem egy darabig, de mindenképpen szeretném önöket köszönteni a Cisco nevében, és köszönöm a meghívást, és hogy önökhöz szólhatok ma. Nagyon személyesen is érint ez a téma, hiszen a második világháború óta gyakorlatilag a legnagyobb migrációs áramlatban vagyunk jelenleg. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek milyen kihatásai lesznek majd a nőkre és a fiatalságra. Nem fogok most itt statisztikai adatokat mondani, hiszen ezeket önök is ismerik, és a Cisco saját maga is 2014 novemberében így tett. Ez pedig azt mutatta, hogy a magas szintű technikai tudást igénylő szerepköröket 85%-ban férfiak töltik be, és a menedzserek körében pedig csak 19% a nő. Na most, hogyha valamire emlékezni fognak ma, majd az ebédjük során három dolog lesz az, nyilván nagyon fontosak a nők. A technológia mindenképpen helyzetbe tud hozni, a férfiak pedig a megoldás része kell, hogy legyenek. Amiről ma hallani fognak, az részben ismétlése lesz annak, amit a kettő előttem szóló kolléganő már elmondott. Marian Edelman mondta egyszer, hogy ami, hogyha nem tetszik a világ, olyan formában, amilyen az, akkor meg kell változtatni. És ez egy kötelezettség. Kötelezettség, hogy változtassunk ezen a világon. Így kell együtt dolgozni, meg kell oldani a kihívásokat, de a problémákat is meg kell oldani, mégpedig eredményekkel. A világot, a földet a gyerekeinktől gyakorlatilag csak kölcsön vettük, és újra kell definiálnunk a realitást. Mi is megálmodtunk számukra természetesen egy világot, és ez messze túlmegy a fantáziánkon, és hát a, a mi jövőnkön is túl mutat. Tehát az én vízióm az, hogy egy szuperkritikus, tényleg fejlett gazdaságot hozunk létre. Ennek az angol rövidítése a SHE, S-H-E rövidítéssel. Mit jelent ez? innovációkat, innovációt jelentene a, a munkavilágában, sokkal több lehetőséget, sokkal több munkahelyet teremtene. Hiszen a technológia az egyik kulcsfontosságú kérdés. Ezáltal a nők is sokkal több lehetőséget kapnának, és a technológia hozná helyzetbe a nőkeket, nőket is gondolják csak el, hogy milyen jó lenne, hogy egy ilyen szuperkritikus, tényleg fejlett gazdasági platformmal, eh, ahol a nők is használhatnák a nyílt forráskódú szoftvereket, eh, intelligens eszközöket kapnának a kezükbe, hogyan tudnák a sí platformon keresztül gyakorlatilag a határokat eh, szétfeszíteni. Hagy mondjam el, hogy ez a sí platform, ez hogyan is néz neki, tehát a technológia hogyan hozná helyzetbe a nőket, tudná a digitális társadalomban a nők kezébe megadni akár a hatalmat, ha úgy tetszik. Ha úgy tetszik. A blockchain technológia, ami egy adatbázis, lenne az alap, sí applikációs interfészt is jelent mindez, opciós mechanizmust, amivel gyakorlatilag az alkalmazás programozási interfészeket tudnák a nők alkalmazni és használni. Ezek a konstrukciók gyakorlatilag már ma rendelkezésre hadni, de itt van a GitHub, ami gyakorlatilag az együttműködést hozná létre az interfészek és a, a nyílt forráskodó szoftverek cseréjében. És ezáltal a nők óriási lehetőséget kapnának, hiszen hogyha megvan az internethez való hozzáférésük, az intelligens telefonok, az okos telefonok ott vannak a zsebükben, akkor egy világ nyílik meg számukra. És nyilván nem szabad elfelejteni ebben a fontos vitában a képzés, a továbbképzés és egyáltalán az oktatás kérdését Katalizátorként jelenik meg tehát mindebben az innovációban ez a technológia, és ezáltal távol fekvő kis falvakba is eljutnának olyan információk és olyan eszközök, amelyekről korábban nem is álmodtak. És a gyerekek gyakorlatilag már ezzel nőnének fel, és hiába nem tanították meg nekik, előbb-utóbb egymásnak mutatnák meg, hogy hogyan működnek ezek az eszközök. A blockchaining tranzakciókhoz is alkalmazható, azzal, hogy nem lennének hagyományos bankszámlák, nem kellene a politikailag meghúzott határokat sem figyelembe venni, hanem határon átnyúlóan lehetne kereskedni. Úgyhogy ezek a lehetőségek gyakorlatilag akkor tudnának kiteljesedni, hogyha a nők is bekapcsolódnának, bekapcsolódnának a technológiába és annak terjesztésébe ahogyan itt ezt hallottuk is korábban. Az SMS-ek, az elektronikus kereskedelem, az e-bookok gyakorlatilag nagyon elterjedtek és nagyon közkedveltek, és ezek természetesen nagy hatása vannak az, a világunkra, viszont a munkavállalók is csak akkor tudnak megmaradni a munkaerőpiacon, hogyha ismerik ezeket a technológiákat és ezeket az eszközöket és ez egy óriási lépés. Nagyon nagy a gyorsaság, nagyon felgyorsult világban élünk, exponenciális a, a fejlődés és a sebesség növekedése, és hát nyilván ezzel lépést kell tudni tartani. 7,3 milliárd ember él ma a Földön, és 2024-re 8 milliárdan leszünk. 51%-át teszik hozzá a világ gazdaságához a nők, elnézést, de azért ezt hagy hangsúlyozzam. Aztán ugye a válságidők. Amikor az esélyegyenlőségről beszélünk, itt a 21. században, és hogy a digitális társadalomhoz hogyan tudnak hozzájárulni a nők, hát akkor a katalizátorai a nők ennek a folyamatnak, de, vagy kell, hogy lenni, legyenek pontosabban, és nagyon tragikus a helyzet. Másodlagos kérdésként tekintik az esélyegyenlőséget. Miközben az esélyegyenlőség kulcsfontosságú lenne, alapvető lenne. Nem szabad alábecsülnünk a kulturális kontextust, amiből kiindul a fejlődés. De sajnos még azért nem tartunk itt. Úgyhogy a technológiáról könnyen beszélhetnék, azonban inkább egy másik kihívásra térnék rá, ez pedig a szervezeti változás, ugye, ami kulturális változás is jelent, és ez nem olyan egyszerű. A Cisco-n belül van egy olyan kezdeményezésünk, aminek az a cím, hogy Men for Inclusion, ahol gyakorlatilag partnerként kölcsönösen támogatják egymást a nemek. Annak érdekében, hogy egy, a kitűzött célokat elérjük. Tehát fontos az együttműködés a férfiak és nők között, a sziszkon belül, tehát az esélyegyenlőségi kérdéseket mindig is napirendünkre tűzzük, hiszen ez a cégnek a fejlődését is előmozdítja. És több innovációt is hoz. Sőt, hát azért, hogyha jobban belegondolunk, legalább öt évbe fog telni, hogy ezt mindez kiteljesedjen, tehát egy nagy út áll előttünk. De a toborzás, a reciprocitása úgy tetszik a férfiakkal, lehetőség, a választási lehetőség a nők számára, ezek a kulcsfontosságú fogalmak. És a mi cégünk számára is nagyon fontos, hogy megtartsuk gyakorlatilag azt a sok tudást és mindazt, amit hoznak magukkal a munkavállalóink. Az információs technológia nyilván az USA-ban tényleg nagy betűvel író, íródik, és a technológiában jártas nők Tehát ők, ők azért léteznek, és hogyha a férfiak értik a technológiát, őket nem szabad ellenségnek tekinteni. Tehát mindenképpen helye van egy nőnek egy ilyen technológiával foglalkozó cégen belül is. Kilenc javaslatom van, nagyon fontosak ezek. Egy párat ezek közül az előttem szólók már megemlítettek. Ugye strukturális kérdésekről is szó van itt, hogy egy nő tud-e például családot alapítani, hogyan birkozik meg ezzel a feladattal és a munkával, de a férfiak is kiemelhetik egy nőben rejlő potenciált. She started it, ez egy kezdeményezés, Franciaországból indul, és ez arról szól, hogy milyen sok nő veti meg a lábát a technológia világában. A hármas számú javaslat, illetve ajánlás, a nők számára biztosítani kell a helyet az oktatásban. És ha csak visszagondolunk, nagyon sok a vállalkozó és a technológia világában is a női szereplő. Erre nem helyezünk elég nagy hangsúlyt. Az USA-ban hallottam egyszer egy előadást erről, 4-5-6 nő, nő vett részt annak idején az első számítógépek fejlesztésében is, az algoritmus megalkotásában. És föltették persze a kérdést, hogy kik voltak ezek a nők. És hát a válasz az volt, hogy ezek modellek voltak. Hát ez nem szerepelt volna a történelmkönyvekben, és most egyébként nincs benne, akkor még ennyit se tudnánk a nők szerepéről. Négyes ajánlás. Egy Nobel-díjhoz hasonló díjban kéne gondolkodnunk a nők számára, akik partnerek a, a nagy cégekben, EU szinten és a magánszférában is nagyon fontos a nők és a férfiak együttműködése, heketonok támogatása, ami azt jelenti, hogy a nők is megkapnák a szerepet, hogy ők legyenek a, a, a tréning vezetői, nem csak a férfiak. Hetes számú ajánlásom. A különböző készségek fejlesztése a nők élete során, amikor dolgoznak. Ugye általában csatornázunk, nem szeretem ezt a szót, a pipelining kifejezést, és az oktatás vonatkozásában szoktuk használni, de mondjuk mi van akkor, hogyha valaki 30-as éveiben, 40-es, 50-es éveiben jut el oda, hogy akar a technológiáról többet tudni és ezzel megismerni. Sokszor őket figyelmen kívül hazzuk. De ők azok, akik abban a kompányban, hogy socsincs túl későn, igenis részt vehetnének. Hetes ajánlás, illetve nyolcas, mixed gender ö, testületek létrehozása, konferenciák alkalmával. Ritkán ülnek például a boardban nők, úgyhogy itt is előre kéne mennünk. A kilences pedig a női jelenlét a vállalkozó körében, ez is nagyon lényeges volna. Ezt kellene megvalósítani, úgyhogy egyszerűen fogalmazva amikor a nőket beültetjük a hajókra, hajókba, akkor át is vezetik a vezetést, és hát ez lesz a jövő. Úgyhogy az Internet for Women, internet a nők számára, ez lenne az egyik nagyon fontos mozzanat. Úgyhogy akár a férfi társainkhoz is szólhatnánk, hogy legyenek a szövetségeseink nekünk nőknek és akár egy win-win szituációt is végre megalkothatnánk itt a világon, ahol a férfiak és a nők ugyanúgy kiveszik a részüket. Nem beszéltem a hiányzó nőkről a, a szegény országokban, ahol annak esnek áldozatul a nők, hogy egyszerűen nincs joguk hozzáférni a gyógyszerekhez. Ha megmerjük, kerülhet. Úgyhogy az EU-nak nagy lehetősége van itt ütörő szerepet játszani, úgyhogy én azt mondom, hogy lépjünk fel közösen. Köszönöm. Muchísimas gracias, señora Morrow. Nagyon szépen köszönöm Morrow asszonynak. Köszönöm szépen a három előadónknak az előadásokat. Nagyon is tökéletesen elmondták, hogy melyek azok a nagy kihívások, amelyekkel ma szembe kell néznünk. A mi bizottságunkban mi mindent megteszünk, hogy azért dolgozzunk, hogy mindezt a valóságban is megvalósítsuk, ezeket az ideálokat a férfiak és a nők egyenlőségét illetően szakmai téren is. Most pedig Retke asszony a jelentéstevőnk következik, és ő el fogja mondani, hogy melyek azok a főbb gondolatok, amelyek jellemzik a jelentését, amelyekben fontos gondolatokat tükröz. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy minden előadó nagyon érdekes volt, nagyon jó, kiegyensúlyozott előadásokat hallottunk, sok példát is hallottunk a különböző dimenziókról, a nők helyzetéről a digitális korban, világban erről a témáról nagyon sokat lehet beszélni. Lényegében egyetértünk mindazzal, amit elmondtak. Azt hiszem, hogy a digitális világ forradalmasítja jelenlegi korszakunkat. Nagyon sok a nagy esély, lehetőség, és fontos az internetet, mint egy demokratikus platformot használni. Ahogy hallottuk Srám asszonytól, nagyon fontos, hogy egy diversifikált e, e, gazdasági teret hozzunk létre, a munkalehetőségek is a munkaerőpiac is változik a digitális korban, de meg kell nézni azt is, hogy milyen veszélyei vannak mindennek, és ebben a bizottságban nagyon sokat dolgozunk, például a nők elleni erőszak terén, annak érdekében, hogy az Európai Unió megfelelő szabályokat hozzon, rámutasson a problémákra, amelyek, ha nem is az internet használatából jönnek, de mégiscsak a nők elleni erőszakhoz kapcsolódnak. Azt hiszem, hogy nagyon jó időben vagyunk, hogy erről a témáról beszéljünk, vitatkozzunk, mert az Európai Bizottság is a digitális agendáról beszél, tudni kell az, hogy hogyan lehet támogatni egy fenntartható digitális társadalmat, a nők és a férfiak közötti egyenlőség azonban nem alaptétele ennek a digitális agendának. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet bevonni a nőket, és mi, mint a ö, ö, nőkkel foglalkozó bizottság, tudjuk azt, hogy igenis a nőket be kell vonni a különböző területekbe. Én szeretnék néhány dologra rámutatni. Már sok mindenről hallottunk, de az én munkadokumentumomban is vannak bizonyos elemek, itt a demokrácia, a minőség, az oktatás, a képzés, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, a fenntartható fejlődés, és kapcsolatos témák tükröződnek a jelentésemben, aztán ott van a nők elleni erőszak elleni fellépés, nagyon sokat segítettek minnyáján az én eh, jelentésem kidolgozásában, és természetesen megfelelő módon tudom majd strukturálni a jelentésemet. A digitalizáció a jelenlegi társadalmainkban egy hatalmas esély, nagy lehetőség. Az internetet, mint demokratikus platformot használhatjuk. Ez lehetővé teszi, hogy szabadságot adjon a nőknek, még akkor is, ugye, hogyha 51%-át tesszük ki a ö, világ lakosságának, az internetet ö, úgy használhatjuk eszközként, amely segíti a nőket a fellépésükben különböző adatokat hallottunk, ugye, hogy 85%-a a technológiában dolgozóknak még mindig férfi, és reméljük azt, hogy a jövőben ebben az ágazatban is nagyon sok új munka lehetőségre lesz majd lehetőség, új munkahelyek létesülnek, ebben az ágazatban évente 20 ezer munkahely létesül. Azt hiszem, hogy ösztönözni kell arra, hogy a nőket is vegyük be ebbe a folyamatba. Az ICT ágazatban Ugye már hallottuk azt, hogy a vezető, a nagyvállalatok vezetőségében mindössze 3 százalék nő dolgozik. Ez is fontos, hogy új kezdeményezések szülessenek ezen a szinten. Az ICT ágazatban meg kell nézni, hogy hogyan lehet ösztönözni, motiválni ezt a folyamatot a döntéshozatali szinten is, hogy sokkal több nőt vegyenek be, be a folyamatba. A digitalizáció nagyon jelentősen hozzájárul majd a jövőben a munkahelyek teremtéséhez, és különösen a nők számára jelent a digitalizálódás nagyon sok lehetőséget. Belsi asszony is elmondta, hogy a digitális munkaerőpiacon hogyan lehet biztosítani a különböző lehetőségeket. A mi bizottságunk is javaslatot tesz egy stratégiára, hogy hogyan lehet a munkaerőpiacot digitalizálni. Ez is egy lehetőség elsősorban a nők számára különösen azok számára, akiknek különböző felelősségi köreik vannak. Az oktatás, a nevelés egy abszolút kulcskérdés, és fontos az, hogy a különböző területeken egyre több nő dolgozon, a digitális területeken is, és általánosságban az oktatásban, a nevelésben integrálni kell a nőket az iskolákban, az egyetemeken, mert ez mind kifoghatni majd a teljes társadalomra. Aztán a fenntartható gazdasági fejlődés szintén jelentős, a gazdaságainkat fenntarthatóbbá kell tenni, diversifikálni kell, és ezekben a folyamatokban egyre több nőnek kell részt vennie, mert csak így lehet a következő években átformálni, megváltoztatni a társadalmainkat. A pénzügyi lehetőségeket meg kell nézni, a startup vállalatok szerepét meg kell nézni, különböző beruházási tervekre van szükség, hogy hogyan lehet mindezt biztosítani, milyen kritériumokat veszünk figyelembe, hogyan tudjuk képviselni a nőket a különböző területeken aztán meg kell nézni azokat a ö, fontos példákat, például, hogy fiatal női vállalkozók ö, hogyan érnek el sikereket. Ezek nagyon jó példák, és sokkal több figyelemre van szüksége ezeknek a ö, személyeknek, akik sok esetben nagyon nehéz körülmények között nagyon komoly munkát végeznek. Végül pedig visszatérjünk ahhoz, amit Sram asszony is mondott, a nők elleni erőszak kérdése. Nagyon sokat beszéltünk már erről, a jelentésben is beszélünk erről. Ugye a gyűlöletbeszéd, a mobbing, az internetes platformokon is látjuk azt, hogy mennyi a nők elleni erőszak, mindenféle sztereotípiák léteznek a társadalmainkban, de megvannak az eszközeink, hogy fellépjünk ezek ellen a dolgok ellen, azt hiszem, hogy fontos például a különböző intézményekben, aztán a rendőrségen a képzés, az oktatást elősegíteni. Ahogy már mondtuk az elején, meg kell nézni azt, hogy hogyan lehettek a nők egymás között szolidárisak, hogyan léphetnek fel a nő ellenes támadások ellen az internet szintjén is a szociális hálózatok szintjén. Mindez nagyon fontos. Nem késtünk még el. Monik is elmondta, hogy nagyon sok internetes platformon lehet fellépni mind ezzel ellen kedves kollégák, azt hiszem, hogy nagyon sok jó ötletet kaptunk a jelentésem kidolgozásához is. Várom a további visszajelzéseiket. Tudom, hogy a civil társadalmakban is nagyon sok nő vesz aktívan részt a, a munkában, például a szakszervezetek szintjén is, NGO-k szintjén is fontos az, hogy az Európai Unió, Unió kialakítsa a nők szerepét a digitális korban itt az unión belül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megnyitjuk akkor a vitát, és megadom a szót a politikai frakciók képviselőinek. Lögrip asszony a néppárt nevében parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani tényleg szívből mind a három hozzászólónak, aki elfogadta a meghívásunkat, és eljött a ma délelőtti meghallgatásra. Mind a három prezentáció lenyűgöző volt, konkrétan lenyűgöző. Úgy gondolom, hogy mindazok a kollégák, akik nem tudták úgy szervezni a mai napjukat, hogy eljöjjenek ide délelőtt, sajnálhatják és sajnálni is fogják utólag, mert nagyon sok érdekes dologról lemaradtak. Minden egyes ülésünk webstreaming technikával megtekinthető, utólagosan is, úgyhogy remélem, hogy a távol lévő kollégák majd megnézik ezt az ülést. Tehát mindaz, ami elhangzott, nagyon érdekes volt, mind a három prezentáció nagyon magas színvonalú volt. Sok minden olyasmit hallottam, amelyen még el kell gondolkodnunk. Az önök gondolatai, illetve az előadón gondolatai is igen gondolatébresztőek voltak. A célok közösek, az elkötelezettségek közösek, tehát mindannyian szeretnénk dinamikusabbá, gyorsabbá, gyümölcsözőbbé tenni a vitát és a jövőbeli munkát. Igazából nem is annyira kérdést szeretnék feltenni, hanem azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a digitális érában, a digitális korban mennyi mindent megváltozott, tehát hogy a nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban címből, talán a digitális kor a legfontosabb és a legjobban hangsúlyozandó kitétel. Mert a digitális kor beköszönte tulajdonképpen egyfajta forradalom volt, nevezhetjük ezt digitális forradalomnak. Nagyon sok nő a digitális lehetőségeknek köszönhetően ismerte meg egyáltalán, hogy milyen jogai vannak, hogy milyen szerepet játszhatnának, vagy játszhatnak a társadalomban, és hogy milyen kapcsolatot kell kialakítaniuk a másik nemmel. Hogyha visszatekintünk a történelemben, akkor a különböző forradalmak sokszor nagyon negatívan érintették a nőket, vagy pedig a különböző forradalmakban elért lehetőségek nem terjedtek ki feltétlen a nőkre. Tehát az eddigi nagy forradalmakból inkább a férfiak profitáltak, mint a nők. Úgyhogy most ragadjuk meg a lehetőséget, hogy ebben az új forradalomban valóban a nők is megfelelő lehetőségekhez jussanak. Beszélhetnünk az, e- az, beszélhetnénk az emancipációról politikai szinten vagy gazdasági szinten, tekintsünk csak vissza az arab tavaszra. Rengeteg példát mondhatnánk, hogy ott is például a fiatal nők, a fiatal lányok hogyan használták fel a digitális lehetőségeket, hogy megjelenjenek a politikai szintéren. Sajnos az igen rövid iráni forradalom nem hozta meg a várt eredményeket, de azért valami ott is elindult de hát a nők a mobiltelefonnak, az internetnek a segítségével, mondjuk vidéki területeken vagy periférikus területeken is jobban együtt tudnak működni egymással, például hozzáférhetnek szolgáltatásokhoz, a saját termékeiket eladhassák, hiszen ez is nagyon fontos kitétele a gazdasági emancipációnak. A kevéssé fejlett országokban a nőknek sokszor nincs meg a megfelelő lehetőségük arra, hogy a gazdasági lehetőségeiket, a gazdasági potenciáljukat kihasználják, és a digitális lehetőségek segíthetik őket ebben. Nem csak a gazdasági függetlenedésről beszélek, hanem az oktatásról is. Az oktatásban is rendkívül fontos szerepet játszik a digitális lehetőség. Aztán itt van az önbecsülés, a self-esteem, a nők számára rendkívül fontos. Hát úgy gondolom, hogy a saját generációmból nem kell példákat felhoznom. Egyébként három gyerekem van, köztük kettő lány, úgyhogy figyelem az ő fejlődésüket, az ő önbecsülésüket is, azt is, hogy mi a különbség a fiúk és a lányok között. Nem mondanám, hogy a lányok kevésbé aktívak a digitális világban, inkább azt mondanám, hogy másként használják a digitális világot, mint a fiúk ami az egész élethez való hozzáállásukat illeti, ezt igenis nagyon meghatározzák a nemek. Egyfelől nagyon közösségi ugye a digitális világ, tehát itt vannak a közösségi oldalak, bárki bárkinek írhat, bárki bárkit elérhet, és főleg a fiatal lányok tagjai ezeknek a rendszereknek, ezeknek a hálózatoknak, ahol megoszthatják a gondolataikat, és úgy tűnik, hogy erre nagy szükségük is van, főleg a fiatal lányoknak és a fiatal nőknek. De ennél többre volna szükség annak érdekében, hogy a nők valóban kihasználhassák a bennük rejlő lehetőségeket, mondjuk gazdasági szinten, vagy hogy megfelelő posztra juthassanak el a munkájukban, vagy a vállalatnál, ahol dolgoznak meg kell néznünk, hogy hogyan működnek ezek a fogyasztók, a nők az internetes világban, a digitális világban, és nekünk is progresszívnak kell lennünk, nekünk kell úgy építeni a digitális világot, egymásra tenni egyik téglát a másik után, hogy az a nőknek minél több lehetőséget nyújtson. És ebből a szempontból az oktatás rendkívül fontos szerepet játszik. Segíteni kell a nőket, hogy megfelelő hálózatokat alakítsanak ki, fontos a networking, fontos az, hogy a nők, a lányok tényleg sikereket érhessenek el. Hallottunk számos jó példát, mondjuk híres kutató nőkről, tudós nőkről, de azért viszonylag kevés ilyen példát tudunk mondani. Természetesen fontos, hogy beszéljünk ezekről a nőkről, akik technikai vagy tudományos karriert futottak be, hogy a lányok lássák, hogy a nők igenis képesek erre. Hatalmas lépésekkel halad előre a digitális világ, és mi nem használjuk ki ugyanilyen gyorsan a benne rejlő lehetőségeket. Tehát a nőknek, a lányoknak nagyobb önbecsülést, nagyobb erőt kell adni, függetlenül attól tulajdonképpen, hogy hány évesek. Nagyon örülök annak, hogy a mostani szövegbe bevehetjük majd a három előadó gondolatait is. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Legrip asszony! Az SND frakció nevében megadom a szót az árnyékjelentéstevőnek, aki nem más, mint jó magam. Csak nagyon röviden fogok szólni, egy-két percben, ha megengedik, szeretnék még egyszer köszönetet mondani a három kollégának, aki részt vett a meghallgatáson, én azt gondolom, hogy a jelentés tevői szépen összefoglalta ezeket a nagyon fontos témákat, amelyek foglalkoztatnak bennünket. És természetesen a nők szerepének megerőtésében két fontos aspektus van. Az egyik a hozzáférés, javítása azokon a területeken, ahol még nincs meg a hozzáférés, másodszorban pedig olyan tereket kell kialakítani és fejleszteni, ahol a nők részvétele egyszerűsödhet, és amelyek által a nők részvétele egyszerűsödhet. A stratégiai terv, amit 2015-re a bizottság elővezetett, azt hiszem, hogy egyes kérdésekre talán válaszol, és reagál, és a szociális partnerek is részt vesznek ebben a programban. Ami pedig a hozzáférést illeti. Nos, e tekintetben nagyon fontos, hogy a strukturális alapokat is ki kell használni annak érdekében, hogy minden területen érvényesülhessen a hozzáférés és minden területen, minden földrajzi területen, hiszen gondoljuk csak el, hogy annak azért elzárt, nehezen megközelíthető vidéki területek, hát oda is el kell jutatni ezeket a technológiákat, és a hozzáférés biztosítani kell ezekhez a technológiákhoz. Tehát a strukturális alapokon keresztül finanszírozható programok pont ezt szolgálnák, hiszen a vidéki nehezen megközelíthető területeknek a bevonását célozzák elsősorban a nőkre koncentrálva. Más tekintetben egyet értek azzal, amit a jelentéstevő asszony mondott, illetve Rögribra asszony is, és Bilder asszonynak szeretnék még egyszer szót adni, aki az Alde nevében kapja mindjárt meg a szót, mint árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen az előadóknak ezeket a gyümölcsöző gondolatokat. Genfben korábban ott voltunk az ENSZ jogi szervezetének az ülésén. Azt hiszem, hogy 15-18 főből szinte mindenki férfi volt a boardban, és hát sok mindent mondtak, de ez nem volt számunkra annyira érdekes. Itt viszont, és ott is hallottunk Bangladesről, ahol a kormányprogramokat digitalizálták tehát gyakorlatilag bangladesi kormányjal tulajdonképpen digitális csatornán keresztül lehet kapcsolatban maradni, illetve azt felvenni. Tehát nagyon sokat investáltak ebbe, és a távol fekvő vidéki területeken például napelemeket állítottak fel, és ezeknek az ellenőrzését, kontrollálását nők végzik ezeken a területeken, ezekben a falvakban. Úgyhogy ez egy nyitás gyakorlatilag a nők számára az állami szektorban. És itt nyilván az adózási terület, az egészségügyi területet ugyanígy ide sorolhatnám, hiszen nagyon sok adatról van szó, amelyeket kezelni kell. Aztán számos más tevékenység is van, ugye, amit online el lehet intézni, jobbnál jobbakat tudnék felsorolni, de természetesen ez attól is függ, hogy ki miben akar megmerítkezni. És az internetben rejlő lehetőségekről ugye hallottunk már korábban is, a mai alkalommal is. Amiket itt kivetítettek, az 50-es évekről származó képekre gondolok, amikor a nőket ugye a konyhában ábrázolták, hát óriási lépéseket tettünk azért azóta, és ami az 50-es években elfogadott szóhasználat volt, én a magam részéről a 60-as években tinédzser voltam, és hogy mi ellen rohantunk ki, hogy mi nem elfogadható, hát ez most már azért egy más szintre emelkedett ö, ö, retorika, és bizonyára folytatni is fogják az érintettek, amikor a nők elleni erőszakról vagy a visszaélésekről van szó, főleg internetes fórumokon. Azt hiszem, hogy a parlamentben mindenképpen mindenki érintett valamilyen szinten képviselőként, fönt vagyunk a Twitteren, a Facebookon, és hát általában úgy fogom fel, hogyha Twitteren valaki megtámad engem, mint hogyha mondjuk egy angol pubban támadnának meg. Ezt a párhuzamot vonom, de nagyon is tudatában vagyok abban, hogy ezek létező jelenségek, és, és hogy ezek nagy hatással vannak az egyénekre. És ezért nagyon fontos az oktatás kérdése. Viszont nagyon sok még úgymond a házi feladat ezen a téren, mert számokat, adatokat persze az iskolában mindenki megkap, hiszen ezeket terjesztik, ezeket adják át. De ezeken túlmenően, amelyek ott vannak a könyvekben, mint adatok, nagyon sok kérdést is fel kell vetni, és ezekre is meg kell találni a választ. Tehát az oktatásnak nagyon sok feladat nyitott még, és aztán említeném még azokat a cégeket is, akik a, platformokat menedzselik. Nekik is nagyon sok feladatuk és nagyon fontos szerepük van a jelentéstételben, az adatok összegyűjtésében, és ezért fontos, hogy erről megszülessenek az aján, a, a jelentések, és akkor lehet következő lépést foganatosítani a cégeknél. Kérdés még az is, hogy hogy lehet motiválni, hogyan lehet előre mozítani a nők fél részvételét az interneten. A vállalkozók is látják, és a saját bőrükön is tapasztalják, hogy nagyon nagy a szakadék a technikai kihívásokat illetően, Viszont a nők is hát talán inkább kéne, hogy érdekesnek találják ezeket a kihívásokat. És hát, hogyha megnézzük a nők biológiai felépítését, nyilván hát különbözőek vagyunk a férfiaktól, és bizonyos problémákat másként közelítünk meg. De a férfiak szeretnek együtt dolgozni a nőkkel, legalábbis ezeket az üzeneteket közvetítik, és a nők nem biztos, hogy ott akarnak ülni órákon keresztül a komputereik előtt, hanem inkább szociális hálót akarnak kiépíteni, így kapcsolatban lenni mással. Úgyhogy a cégeknek is meg kellene talán jobban vizsgálniuk az, hogy milyen a munkakörnyezet. És én elmentem egyébként pár évvel ezelőtt Dublinba, elmentünk a Google-höz, és szinte olyan volt az egész, mint egy játszótér. Rengeteg teret alakítottak ki az emberek számára, ahol odaülhettek egymáshoz, akár csetelni tudtak, beszélgetni tudnak. És hát gyakorlatilag egy jó környezetet akartak kialakítani a férfiak és a nők számára, mint munkahely. Szerintem nekünk is valami hasonlóra kéne törekednünk. A jogalkotás kérdése. Hát ugye a parlament is nagyobban hozzájárul a jogalkotásához, és ez nagyban befolyásolja a nőkhez. Gondolok itt például a, az áfa jogszabályra, az áfa szabályozásra, hiszen ott kell befizetni a héját, ahol az keletkezett, és azt hiszem, hogy ez nem csak brit kérdés, Nagyon sok kisvállalkozó nő, akik mindenféle aprónak, apró volumenű online kereskedelmet folytatnak, sajnos érzi a saját bőrén ezeknek a szabályozásoknak a hatását, akár a héja szabályozást is említhetném újra hiszen tényleg egy kisvállalkozást működtetnek eh, online, nagyon hatá, hatékonyan, de ezek a szabályozások egyszerűen nagy hatással vannak rájuk, nagy kihatással. Úgyhogy nekünk is tudatában kell lennünk annak, hogy eh, a saját eh, jogszabályaink befolyásolják a kisvállalkozó nőknek a mindennapos életét. Aztán, ami itt elhangzott, hogy ha nem tetszik a világ, akkor tessék megváltoztatni. Hát az én apám azt mondta, hogy nem kell mindig dübegurulni, hanem tényleg szépen nyugodtan meg kell próbálni változtatni a dolgokon. És hát nyilván egy csomó dolog van, ami a nők életét befolyásolja. Aztán a menedzsment számok, adatok, amiket itt hallottunk a Cisco részéről, pedig azt gondoltam, hogy a Cisco egy progresszív cég, tényleg nem a férfiak a, az ellenségeink, hanem az egész rendszer. És ezért kell neki látnunk ezeket a dolgokat rendszer szinten módosítani. Persze mindenki mindig örül, hogy ha, ha egy vezető szerepet kap, egy vezető funkciót, ha férfiről van szó, pláne, de hát melyek azok a, a szerepek, szerepkörök, ahol a nők először labdára tudnak rúgni. Még egyszer mondom, a munkakörnyezetet mindenképpen olyanná kell alakítani, ahol a nők is jól érzik magukat. És azt a kérdést is meg kell vizsgálni, hogy mi tartja vissza a nőket attól, hogy tényleg a digitális világban szerepet vállaljanak. Szerintem nagyon sok lehetőség, nagyon sok potenciál rejlik ebben és hát nyilván nem az 50-es évekbe kéne visszalépnünk, ahogyan ön is mondta, és köszönöm szépen. Nagyon jó volt együtt dolgozni egyébként a raportőrrel is várom akkor a végleges szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Morbai asszony. E, magyarul szeretnék beszélni anyanyelvemen e, képviselőtársnőim nyolc tz percet beszéltek tegnap én két és fél percet szólaltam föl és már majdnem a fegyveres erők bevetésére került sor e, azt remélem hogy most nem fog ilyen diszkrimináció történni különösen érdekelne és erre várok választ az előadóktól hogy a az anyaság és az internet kapcsolata hogyan alakult az évek évtizedek során azt is megmondom hogy hogy jutottam el eddig a kérdésig. egy összefüggésben merült föl az anyaság és az pedig az volt az első előadó részéről hogy milyen csodálatos dolog hogy mi nők megélhetjük a szabadságunkat hála az internetnek mert például létrejött egy olyan cselekvő program amiben azok a nők vehetnek részt akik megbánták az anyasságot és ezt meg tudják egymással beszélni ugye to regret motherhood ez volt a kifejezés. E, nem gondolom hogy ez a szabadságnak a totális kiteljesedése mi több büntetőjogász vagyok aki egyrészt női jogokkal nők elleni erőszakkal foglalkozik főleg másrészt pedig gyerekabúzus kérdéseiről most erről rok egy könyvet és engedjék meg hogy tényszerűen közöljem hogy az hogy e, valaki eh, eh, eljut odáig hogy kifejezetten megbánja azt hogy szülővé vált és ezt egy nylt internetes téren közli vagy térben közli eh, amihez ugye elképzelhetően a gyereke is hozzá tud férni ez nem más mint gyermekabúzus. a gyereknek is és az ilyen helyzetbe került anyának is szüksége van segtségre. nem gondolom hogy a a e, szabadság ne továbbja az hogy a gyerekeinket olyan lelki abúzusban részesthetjük mint amilyenben esetlegesen mondjuk a nőbántalmazó férfiak részesültek eh, gyermekkorukban. viszont az is tény három eh, szintén lánygyerekes eh, anyaként mondhatom twenty five éve vagyok édesanya. hála jó istennek nem jutottam el soha egyetlen egy percig se oda hogy megbántam volna de az tény hogy az anyaságnak vannak nagyon nehéz percei nagyon nehéz helyzetei. az is tény hogy ez jórészt abból az izolációból fakad amit az ember anyaként megél sokszor nagyon nehezen e, éli meg ezeket a, helyzeteket különösen a kisgyermekes édesanyák és erre az internet e, remek eszköz hogy ezt oldja ugye a kisgyerekes anyák esetében is meg később is az internet nagyon alkalmas arra hogy akár részmunkaidőben akár egyéb távmunkával tartsák a kapcsolatot a munkahelyükkel dolgozzanak egyébként ezt az apák is megtehetik tehát az internet arra is alkalmas hogy megosszák a feladatokat a szülők egymás között illetőleg hogy a magánéletet és a munkát egyeztessék ahogy arról szó volt alkalmas arra az internet hogy a nő e, saját lábra is állva e, egy digitális vagy hát egy, internetes üzleti vállalkozásba fogjon ez is oldja azt a fajta izolációt és sokszor kiszolgáltatottságot magára maradást amit az anyaság jelenthet adott esetben. az izolációt oldja azáltal is hogy társasági életet lehet könnyebben élni egyébként kváncsi vagyok arra hogy ez pozitv vagy negatv mert negatv hatása is lehet annak hogy az on tehát hogy a, az internetes térben élik a társasági életet és mondjuk nem fizikailag ahogy annak idején a mi időnkben még barátnők jobban talán összejártak nem tudom ezeket a dolgokat szeretném önöktől megkérdezni. a kulturális élet tehát az hogy, hogy online meg tud látogatni adott esetben egy múzeumot pici gyerekes anya amit lehet hogy nem tudna egyébként ez is oldja azt a fajta izolációt magára maradottságot adott esetben neurózist ami tényleg előfordul és amin segteni kell tehát hangsúlyozni szeretném hogy igen van ilyen hogy nők krzishelyzetbe kerülnek az anyasággal összefüggésben ilyenkor segteni kell a gyereknek is és az anyának is és eh, nem gondolom hogy az a eh, megoldás hogy abban éljük ki a szabadságunkat hogy megbántuk hogy gyermeket eh, szültünk ha gy érezzük akkor sürgősen szakmai segtséget kell kérni mert ez a gyermekünkkel szemben abuzus és saját magunk számára is egy olyan állapot ami segtséget igényel. kérdésem tehát mind a három előadóhoz hogy hogyan segti hogyan támogatja az internet a tapasztalatok szerint a gyermekes anyáknak gyermekes családoknak az életét milyen módon lehet ezt felhasználni és a felhasználási módokat hogy lehet terjeszteni tantani kiknek a segtségével esetlegesen mondjuk magyarországon van védőnői rendszer a védőnőknek lehetne kellene olyan képzést tartani ahol ezt megtantják az anyáknak. még egy kérdésem van elnézést pótlólag az idős nők tehát egy külön csoportként szoktunk beszélni női témákban az idős nőkről ott is fennáll az elmagányosodásnak a veszélye e, és ott még ugye az is nehézség hogy ők az iskolában még nem tanulták e, az internetet a számtógép e, kezelését és gy tovább. milyen eszközök vannak arra hogy az idősebb nőkhöz eljuttassuk az az internet használatot mint az elmagányosodás oldásának az eszközét? esetleg új skillek megtanulásának az eszközét esetleg még időskorban is új üzleti vállalkozásba kezdés lehetőségét és a többi. várom a válaszaikat köszönöm szépen. Muchas gracias, señora Legrip. Mm, la señora Ayala quiere intervenir, pero dos minutos porque... Két percet tudok adni a következő hozzászólásra, mert utána még az előadóinknak válaszolni is kell. Elnézést kérek, nem tudtam egyszerűen hamarabb ideérni. És én is úgy gondolom, hogy a digitális szférában rengeteg lehetőség rejlik, de ezeket negatív módon ugyanúgy fel lehet használni, mint pozitív módon. Na most, az együttműködési gazdasági platformok eredetileg nagyon sok problémát képesek voltak megoldani de hogyha ezeket nem tereljük megfelelő keretbe, méghozzá megfelelő jogszabályi keretbe, akkor az is előfordulhat, hogy ezek negatívan fogják befolyásolni a munkakörülményeket. Tehát akár még problémát is okozhatnak a nőknek. minden egyes kezdeményezést és minden egyes digitális technológiai lehetőséget előzetesen meg kell vizsgálnunk. Meg kell néznünk a formai és a tartalmi kockázatokat. Például a tartalmi kockázatoknál az erőszakos tartalmak megjelenítését, illetve a magánjellegű adatok feltörését és nyilvánosságra tételét. Nálunk Spanyolországban számos ilyen jellegű program indult el, és oda kell figyelnünk a digitális analfabetizmus elleni harcra, különösen az idősek esetében ezzel egyetértek. Köszönöm szépen, Ajala asszony! Mint ahogy elmondtam, összesen 8 percünk maradt. Úgyhogy Azt szeretném elmondani, hogy amikor például az Európai Unió helyzetéről szóló beszéd volt a téma a plenáris ülésen, a State of the Union, akkor minden egyes képviselő képes volt arra, hogy egy percben összefoglalja a mondani valóját. Most viszont elég hosszú kérdéseket hallottunk, de természetesen most megadom a szót az előadóknak, és hogyha van lehetőség arra, hogy utólag esetleg írásban is válaszoljanak, akkor ezeket is meg tudjuk osztani a résztvevőkkel, de kérném, hogy most válaszoljanak. Németül fogok válaszolni, hogy egy kicsit rugalmasabban reagálhassak mindenre. Először is szeretnék én is köszönetet mondani. Én azt gondolom, hogy nagy vonalakban azért egyértelmű, hogy mik a megtendő lépések a digitális korban hogyan kell a nőket erősíteni és helyzetbe hozni. Nem egészen értettem most, hogy itt az idős nőknek a bevonását hogyan értette, mire gondolt itt. Nyilván az, hogy esetleg anyák megbánják, hogy gyereket vállaltak, ez előfordulhat, és legitimnek is tartom, hogy a nőknek legyen joga ahhoz, hogy ezt kimondják. Persze a gyerekek ezt így is úgy is felismerik, úgy is érzékelni fogják. De ez egy olyan fajta diskurzus, ami a szociális médiákban jelen van. És nyilván én nem véletlenül választottam ezt az extrém esetet, azt szerettem volna ezzel megmutatni, ami, hogy az embereknek erre tényleg felnyílik a szeme, oda fognak rá figyelni, és akkor hát látni fogják, hogy ezek azok a kérdések, amelyek a, a nőket foglalkoztatják, viszont korábban erről nem volt szó. Lehet, hogy ez, lehet, hogy ez azzal is összefügg, hogy az általam citált tanulmány Izraelből származik, nem tudom. De valóban minden nő és anya joga az, hogy kifejezze magát hiszen tényleg az a cél ezzel, hogy ne érezze magát egyedülnek, ne érezze magát izoláltnak, és a social media az pontosan ezt a célt szolgálja, és amit szerintem nekünk társadalomként meg kell védenünk. Eh, Köszönjük szépen, Berzsé asszony. Euh, Nagyon gyorsan szeretnék válaszolni az első kérdésre, ami az anyaság és az internet kapcsolatára vonatkozott, én inkább úgy fogalmaznék, hogy a szülővé válás és az internet, tehát az apákat nem zárnám ki erről, ebből a kérdésből. Hogyha már esélyegyelőségről beszélünk, akkor ez visszafele is érvényesüljön, a szülővé válás és az internet kapcsolata. Beszéltünk az arab tavaszról, és beszéltünk arról, hogy az internet hirtelen nagyon gyorsan virágzó, nagyon jól működő platformá változott, amely a demokráciához való hozzáférést biztosította, és most eh, egy kicsit már másképp fogalmaznék, hiszen most már megjelent a gyűlöletbeszéd az interneten, tehát most már ezt a nagy szabadságot, ami eredetileg a demokrácia nemes céljaival kapcsolódott össze, most ezt a nagy szabadságot már igen negatív célokra, használják fel. Úgy gondolom, hogy önmagában véve az a tény, hogy van egy olyan fórum, ahol a nők elmondhatják a problémájukat, az jó, természetesen semmilyen módon nem támogatnám azt, vagy nem menteném fel azokat, akik olyat mernek mondani, hogy megbánták az anyaságukat. Én csak azt mondanám, hogy az önmagában véve használ az izoláció, az elszigetelődés elleni harcban, hogyha valaki hozzáfér az internethez. És ez ugyanúgy vonatkozik a fiatalokra, mint az idősebbekre. Azzal egyetértek, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő képzéseket nyújtsunk a fiataloknak, az idősebbeknek abban, hogy fel tudják használni az internetet, és nyilván ezeknek a képzéseknek nagyon különbözőnek kell lenniük egy tizenéves esetében, vagy pedig egy idősebb nő esetében. Elmondtam a hozzászólásom elején, hogy az internet rengeteg mindent megváltoztatott, többek között a munkához való viszonyunkat is. Úgy gondolom, hogy az internetes munka egyre jobban elterjed, és nem feltétlenül csak a távmunkára gondolok, amikor valaki egy adott cégnél dolgozik, és már nem kell bemenni az irodájába, hanem otthonról végzi el a munkát, hanem a vállalkozásokra is, tehát hogy lehet interneten vállalkozást alapítani és vállalkozást működtetni. Elnézést, hogy ilyen gyorsan beszélek, de nagyon sok nagyon érdekes kérdést kaptam. Úgy gondolom, hogy a magánélethez való viszonyunk is megváltozott, nagyon sokan, többek között internetes szolgáltatások, fórumok működtetői úgy gondolják, hogy a magánélet most már nem egy védendő, beburkolandó valami, hanem olyas valami, amit meg lehet osztani. Na most ezzel én nem értek egyet. Erre valóban oda kell figyelnünk, és nagyon nagy óvatossággal kell eljárnunk, hogy a magánéletünk ne lehessen megosztható, sőt, sokszor ebből gazdasági profitra tesznek szert mások, tehát hogy ne legyen eladható, ne legyen pénzét tehető valakinek a magánélete, a címe, a fényképei. Ilyen értelemben egyfajta erkölcsi tanításnak is kell kapcsolódnia az internetes technikák megtanításához tehát a magánélet, a magánjellegű adatok, a bizalmas adatok védelme rendkívül fontos, sőt, egyre fontosabb. A magánéletet egyszerűen nem söpörheti el az internet. Muchas gracias y para finalizar este turno la señora Moro. Köszönöm szépen. Most pedig Moró asszonynak adok még egyszer magyarul. Köszöni meg, köszönöm szépen. Ugye egy kiára jön, jött, azaz, hogy az internetet föl tudjuk-e használni arra, hogy a szülők és a gyerekek és az idősek számára úgy tudjuk-e használni az internetet, hogy az hasznos legyen. Szerintem a válasz erre az, hogy igen. Ugye ön beszélt ön arról, hogy az internetet akár közösségi centrumokká is alakíthatjuk, ahol az anyákat, a gyerekeket szülőket egyáltalán össze lehet hozni, és ahol az általuk választott témákban lehet beszélgetéseket lefolytatni. Én azt gondolom, hogy az idősek vonatkozásában is helytálló ez a megállapítás. Hát mindenképpen a képzések szempontjából, a közösségek összehozása szempontjából az internet egy nagyon jó eszköz. Különös tekintettel a vidéki területekre, amelyekről már szóltunk ma korábban. Szerintem ez egy jó lehetőség. A másik példa, hogyha valaki dolgozónő és gyerekei vannak, akkor lehet otthonról dolgozni valóban, rugalmas munkaidőben, ezt is az internetnek köszönhetjük. Tehát nem az a napi rutin, hogy, hogy az ember bemegy a munkahelyére, hanem lehet már otthonról is dolgozni, az IBM-nél indult ez az egész, lehet otthonról, az emeletről munkát végezni, home office-ban. Tehát uh, itt a rugalmas munkaidőkezelésről beszélhetünk, úgyhogy ez egy cégnek a uh, politikájához tartozó kérdés. És talán egy kicsit strukturáltabb jellegű kérdés, az, hogy persze biztosítani akarjuk, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az anyaságot és a, és a munkát, hát ebben mindenkinek van szerepe a megoldás megtalálásában. Nagyon sokszor az anyák, akik visszamennek a munkába, nem érzik úgy, hogy most hirtelen mindent be kell pótolniuk, hiszen sokszor egyszerűen a valóság nem ezt a képet mutatja. Én még egyszer visszatérve azt mondom, hogy az internet az fontos, ennek az ismerete fontos, az idősek vonatkozásában is, és szerintem ez tényleg változtatást is hozhat, és még egyszer mondom, az oktatási rendszerekben a változtatás lenne a legfontosabb. Elnök, köszönöm szépen. Utolsóként két percre Ránke asszonynak adnék még egyszer szó, Nincs is szükségem ennyi időre, csak köszönetet szeretnék mondani én is még egyszer a szónokoknak. Ez tényleg egy első lépés volt, egy kiinduló pont. Október 22-én lesz egy konferencia ugyanebben a témában, amit a mi csoportunk szervezett, de természetesen mindenki szeretettel várunk résztvevőként. És aztán egy networking vacsorát is terveztünk, mindazok számára, akik érdeklődést mutatnak a téma iránt Úgyhogy csak szerettem volna még egyszer megragadni az alkalmat, hogy ezt elmondjam, és bízom abban, hogy ott is nagyon gyümölcsöző vitánk lesz. Köszönöm. Se interrumpe la sesión. Eh, Ezzel akkor le, lezárom az ülést, és délután fogjuk folytatni három órától.